Mogherini asszony utolsó felszólalása, vagy záró felszólalása következik. Köszönöm szépen. I understand that I was the only one. Elnézést kérek, de megtudtam, hogy én voltam az egyedüli eh, jelölt, eh, biztos jelölt, aki nem adott le a önöknek és a tolmacsoknak így írásos előadást. Hát képzeljék el, ha nem volt bevezetőm írásos, akkor nincsen záró észrevételem se írásos, hiszen mindenképpen az eltelt három órára szeretnék reflektálni. Elsősorban is köszönöm ezt az elmúlt három órát. Ez nagyon értékes idő volt számomra hiszen segített abban is, hogyha pozitívan döntenek, hogy felkészüljék jobban a munkámra, hogy jobban megértsem, hogy önök hogyan gondolkoznak, milyen prioritásokkal rendelkeznek, mit tartanak fontosnak, és azt hiszem, hogy valóban az együttműködés előtt nagy jövő áll. Meghökkentett, hogy egy kérdés sem tettek fel eh, azzal a kapcsolattal kapcsolatban, amelyet a parlamentes szakbizottsággal akarok kialakítani. Néhány szót szólnék erről. Sokat leírtam már írásos válaszomban, de elmondom még egyszer, hogy bármilyen furcsának is tűnhet, igyekszem minél többet részt venni, jobban kivenni a részemet az önök munkájából. Az is fontos, hogy a külügyi tanács ülése előtt és után is találkozzunk, illetve ez volt a kérés, és valóban fontos, hogy a prioritásokat megvitassuk a külügyi tanácsülés előtt. Persze minden intézmény más szerepet játszik, más az alkotmányos funkciója, de nekem nagyon hasznos volna, hogyha önökkel vész, véleményt cserélhetnék, a külügyi ö, tanács ülései előtt, míg a follow-up, a tájékoztatót érdemes volna technikai szinten megtartani, mondjuk a főigazgató jönnél. Aztán a külügyi, a külügyi külübizott, különbizottság a tanácson belüli külügyi különbizottság információhoz való hozzáférést problematikusnak tartják, itt igyekszünk megfelelő struktúrákat találni a helyettesi rendszerről is kérdeztek. A biztosokkal és Juncker elnökkel én úgy látom ezt a kérdést, hogy nem csak Hán biztost, hanem másokat is ö, ö, megkérek arra, hogy a szakpolitikai tartalmok fényében küldjenek szakértőket esetleg az én csapatomba. Elmondtam, de megismétlem még egyszer, hogy a parlamenti diplomácia területén örömmel támogatom az önök erőfeszítését. Higgyék el, az én múltamban nagyon aktív voltam ezen a területen. És ugyanakkor azt szeretném kérni önöktől, hogyha nem csak jelölt vagyok, hanem megválasztanak, hogy osszuk meg az információinkat ebben a folyamatban, hogy minél többet kinyerje mindkét oldal. A véleménycserét eh, a delegációvezetőkkel és a speciális főképviselőkkel való véleménycserét eh, nagyon gyümölcsözőnek tartom, érdemes volna ezt folytatni, hiszen így tudjuk az intézményeink között a kapcsolatokat jobban kiépíteni, és így tudjuk a politikai beszámolás rendszerének finom ö, eh, ö, finom rendszerét kialakítani. Úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálat fontos, hogy minden európai intézmény külügyi fellépésének referencia pontja és igazodási pontja legyen. Végezetül azzal szeretném zárni mondandómat, hogy a ma esti vita is meggyőződésem szerint azt mutatta, hogy hatalmas munka tornyosul előttünk. az Európai Tanács döntése után augusztusban eh, tudtam egyből, hogy hatalmas kihívások állnak majd előttem, és napról napra látom, hogy mennyivel, mennyivel több munka áll előttem, mint amire számítottam, de azt gondolom, hogy kijelenthetjük, vannak gondolataink, vannak elképzeléseink. Komoly elvárásokat kell eh, kitűzni magunk elé, nagyban kell gondolkozni, aztán lépésről lépésre, hogyha kényszerek erre kényszerítenek, ebből visszavehetünk. Szóval legyünk becsvágyóak, és fontos, hogy csapatban dolgozzunk az európai közösség, az európai család, az európai intézményeket eh, bevonva és megfelelő munkamódszereket találva erős politikai szándékkal és a leadershippel, a vezető szellemmel remélem, hogy a ma este elhangzott egy-két kérdésben előrelépést tudunk elérni. És természetesen nagyon számítok az önök támogatására és arra, hogy önökkel együttműködhetek majd. Nem kötelezettség ez számomra, hanem a saját önös politikai érdekem is ezt mondatja velem, hiszen tudom, hogy mindaz amiről beszéltünk van, a parlamentben ugyanolyan komolyan gondolják, ugyanolyan komoly érzelmeket vált ki, mint bennem is. Köszönöm. Frau Mogherini, Kolleginnen und Mogherini asszony, kedves kollégák, köszönöm mindenkinek Szerintem egy rövid, de velős ülést tartottunk. Mindenki nagyon nagy szakértelemről tett tanúbizonyságot minden oldalon. Köszönöm még egyszer az írásos válaszokat és a szóbeli válaszokat is, amelyekben megvilágította, hogy milyen együttműködésre várhatunk önnel, illetve hogyan tudjuk majd javítani az együttműködést a parlament és ön között. Ide tartoznak a kontrollmechanizmusok, valamint az ex ante konzultációk is a stratégiai dokumentumok és más fontos döntések kapcsán. Tovább az információcsere kérdése, a bizalmas dokumentumok kérdése és sok más egyéb is. Ahogyan mindezekről egyszer már beszéltünk is egyébként. A külügyi szolgálat struktúráját érintő kérdések is szóba kerültek, ezek is nagyon fontosak. A madrini megállapodásban foglaltak például a végrehajtás területén itt-ott sántítanak, illetve még egyszer ellenőrizni kell talán, hogy mindez hogyan értékelendő az egyharmad, egyharmad, egyharmad tükrében. Említendő továbbá, a kiküldött nemzeti szakértők kérdése, a válságkezelési struktúrák és az átfogó megközelítés kérdése. És még folytathatnám a sort, amelyek azon, azon ügyek sorát, azon kérdések sorát, amelyekről ön is beszélt, és amelyek területén szinergiákat kell teremteni. A bizottság, a tanács, a külügyi szolgálat és az Európai Parlament között és fontos persze szinergiákat teremtenünk, arra vonatkozólag is, hogy egyfajta csapatszellem alakuljon ki az intézmények között. Az, hogy ön készen áll arra, hogy aktívan az Európai Bizottság alelnökekének szerepét is betöltse, egy nagyon fontos lépés, és a tanácsi ülések vezetése szempontjából sem elhanyagolható ez. Köszönöm szépen, hogy állást foglalt a válaszok megadása során azt hiszem, a költségvetési kérdésekre is megoldást kell majd találnunk, erre vonatkozott néhány kérdés, valamint a költségvetési rendelet módosítását is érinti mindez, illetve azt, hogy hogyan tudunk hatékonyabban felhasználni forrásokat. saját magunk által kialakított szabályok sokszor bürokratikus akadályokat gördítenek elénk ezen a területen. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre. Azt hiszem nem maradt adósunk. Remélem, hogy egy olyan együttműködés jön majd létre, amely az egész bizottság elfogadása esetén, remélem egyébként, hogy egy átfogó együttműködő szellem alakul majd ki. Ennek keretében remélem tehát jó lesz az együttműködés. Holnap reggel 9-kor a kibővített elnökség ülésén foglalkozunk majd azzal a levéllel, amelyet értékelésképpen el kell küldenünk az ön meghallgatásáról. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre, további szép estét!